Buenas tardes. Jó napot kívánok mindenkinek! Most pedig nagy örömünkre szolgál, hogy körünkben üdvözölhetjük Sam Renzi urat, aki az ellenzéki párt, a Kambodzsai Nemzetmentő Párt képviseletében érkezett ide, a párt vezetője, és tájékoztat minket hazájában az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről. Sam úr pártja a 123 parlamenti helyből 55-öt nyert el 2013. júliusában a választásokon. Korábbi miniszter, ma pedig, európai, eh, ma pedig parlamenti képviselő, de számüzetésben él 2015. novembere óta, mivel letartóztatási parancs van ellene érvényben, amelyet a kambocsai hatóságok adtak ki ellene. Pártjának egyéb tagjai pedig börtönben ülnek, a rendőrség üldözi őket, vagy akár a hatalomhoz köthető egyénektől szenvednek el erőszakos támadásokat. Mi azt kérjük, hogy a következő választások szabadok legyenek, azon mindenki részt vehessen, és elutasítunk mindenféle olyan próbálkozást, amikor megpróbálják az ellenzéket hátrányos színben feltüntetni. 10 millió euróval támogatja az Európai Unió a választási folyamatot, ezért nyilván nagyon komoly érdekünk főződik ahhoz, hogy a folyamat demokratikus, tiszta és átlátható legyen, mert nem csupán ezen ország fejlődése fontos számunkra, hanem az európai állampolgárok adófizetők pénzével finanszírozzuk azt. Ebben a parlamentben számos sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el Kambodzsával kapcsolatban, június 9-én például, és a bizottságunk egy küldöttsége utazott Kambodzsába március 30-a és április 2-a között. Kollégáink beszámoltak erről az utazásról, e-, ezután levélben fordultam Mogherini asszonyhoz, hogy aggodalmunknak adjak hangot azon emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban, amelyeket a civil társadalom és az ellenzék, a politikai ellenzék szenved el. Ezért szerettük volna, hogy kihasználva, hogy Renzi úr itt van velünk, hogy tájékoztasson minket arról, hogy mi az ország a helyzete, úgyhogy meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen, üdvözlöm Önt! Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hálás vagyok minden segítségért, illetve az együttérzésért, illetve hogy érdeklődésüket mutatják a kambodzsai helyzet iránt. Ami az emberi jogi helyzetet, illetve a kambodzsai demokrácia állapotát illeti. Szeretnék arra utalni, hogy autoriter vakvágányra tévedt a hazán, ami egyre határozottabb formát ölt és azt mondanám, hogy a kommunizmus felől érkezve a vadkapitalizmus, illetve a maffia állam felé haladunk, amelyben a bűnözés szorosan összefonódik a pénzvilággal. A demokrácia egyik mutatója az, hogy az ellenzék illetve a rendszer kritikusai milyen bánásmódban részesülnek a kormány részéről. Háromféle sorsra juthatnak az ellenzők, a kormány halállal, börtönnel vagy számüzetéssel sújtja őket. Amióta az első ellenzéki pártot megalapítottam Kambodzsában, 80 kollégámat ölték meg. Három napja a civil társadalom egyik képviselője, egy politikai elemző, és ugyanerre a sorsa jutott, megölték. És sokunk közös sorsa a börtönbüntetés. Két parlamenti képviselő sénylődik börtönben, és itt ül az egyikük felesége és lánya a parlamenti mentelmi jogát nem vették figyelembe. És mindenféle ürügyekre hivatkozva önkényesen letartóztatnak mindenkit, akit akarnak, ideértve a képviselőket is, a civil társadalom képviselőit, sőt a választási bizottság egyes tagjait is bármikor letartóztathatják. A harmadik lehetőség a számüzetés. Jelen pillanatban én is ebben a helyzetben vagyok. Negyedik alkalommal kényszerültem emigrációba. Elfogató parancs, illetve börtönbüntetés várna otthon. Az életüket vesztett és börtönben sínlődő kollégáimhoz képest nekem nagy szerencsém van, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és beszámolhatok a kambodzsai állapotokról egyre elnyomóbb jellegű jogszabályok vannak Kambodzsában. A jogállamiságot nem érvényesítik, illetve a civil szervezetek nem működhetnek, a szakszervezetek szintén nem. Tehát a demokrácia látszata mögött gyakorlatilag egy összeomlott rendszer áll Kambodzsában. És jövőre lesznek a választások nálunk, illetve a rákövetkező évben. De gyakran manipulálják a választásokat is Kambodzsában. 2008-ban megfigyelő missziót küldött az Európai Parlament Kambodzsába, és az megállapította, hogy a kambodzsai választások nem felelnek meg a nemzetközi demokratikus választási normáknak. Tehát most már 37 éve ugyanaz a párt van hatalmon, a miniszterelnök 31 éve ugyanaz, és erőszakos, meghamisított választások fémjelzik ezt a korszakot. Azt gondolom, önök közül sokan tisztában vannak ennek a hátterével. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Így vetődik fel a kérdés. Az Európai Unió, illetve az Európai Parlament konkrétan miben segíthet. Több eszköze van a nemzetközi közösségnek, amelyeket eddig még nem megfelelően, illetve nem kellő mértékben érvényesített. Hát például az 1991-es Párizsi Egyezmény keretében a nemzetközi közösség öt európai állam részvételével Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, Hollandia, illetve Lengyelország aláírásával azt vállalta, hogy a kambodzsai demokráciát támogatja és segíti a jogok érvényesülését. Demokratikus eljárások működtetésével, például demokratikus választások biztosításával. Sajnos teljes mértékben megakadt ez a folyamat. A Párizsi egyezményt aláíró öt európai állam fontos lenne, hogy reagáljon, hiszen nemzetközi szerződésben vállaltak Kambodzsa irányába a kötelezettségeket, amelyek nem teljesülnek. Aztán a további eszközöket tekintve az Európai Unió első számú adományozó, hát donor Kambodzsa viszonylatában, tehát óriási segítséget biztosítanak Kambodzsa számára. Tehát Kambodzsa a nemzetközi nagy lelkűségből tartja fönn magát. Különben már előbb összeomlott volna. Tehát az Európai Unió, mint jelentős nemzetközi adományozó, emiatt egy különleges eszközzel rendelkezik. Továbbá Kambodzsa számára az Unió igen fontos exportpiac. És a szabad kereskedelmi lehetőségek nélkül Kambodzsa nem maradhatna talpon. Az Európai Parlament megelégedett annyival, hogy elfogadott különböző állásfoglalásokat. Ezek nagyon jó dolgok, és hálás vagyok értük az európai képviselőknek. Ezek az állásfoglalások emlékeztették a kambodzsai hatóságokat a kötelezettségeikre, hogy tiszteletben kell tartaniuk az együttműködési megállapodások rendelkezéseit, hiszen együttműködési megállapodás van az EU és Kambodzsa között. Az első eh, cikk például az emberi jogok tiszteletben tartását, a demokratikus elvek érvényesítését szögezi le és ez nem valósul meg. Tehát ezért azt mondom, hogy nem elég állást foglalni konkrét intézkedésekre van szükség. Hiszen minden évben megjelenik egy újabb és újabb állásfoglalás. 2015. november 25-i keltezésű a legutóbbi, és süket fülekre talált a kambodzsai hatóságoknál. Az Európai Bizottságot kellene sürgetni a keményebb fellépésre, hiszen nyomon követtem az eszmecseréket, illetve kérdések, válaszok alakulását az európai képviselők és a bizottság kapcsolatában, tehát a politikai formákhoz eh, szoktak ragaszkodni különböző elvekhez, de ez nem vezet határozott végeredményhez. Tehát azt kellene látni itt az Európai Parlamentben, hogy ez nem egy megszokott üzletmenetbe beilleszkedő helyzet, nem egy átlag állapot. Tehát egyszerűen elfogadhatatlan a kambodzsai helyzet. folyamatos az erőszak, és egyre súlyosbodik. A büntetlenség kultúrája terjedőben van. A korrupció miatt a Transparency International Kambodzsát a világ legkorruptabb országai közé sorolja. A világbank a világ legszegényebb országának nevezte Kambodzsát, oda sorolta. Tehát ezt is figyelembe kell venni, és a nemzetközi támogatásokhoz való hozzájutás lehetőségét veti ez fel, de a nemzetközi közösség részéről a kedvezményezett ország eh, jogérvényesülése egy olyan terület, ahol érvényesíthetők a nemzetközi lehetőségek. Tehát nem lehet feneketlen vödörnek tekinteni a támogatási forrásokat. A Transparency International néhány napja hozta nyilvánosságra azt a jelentést, ami a kambodzsai gazdaságot az a, a miniszterelnök érdekeltségi körébe, illetve a családja égisz alá sorolja. Tehát mintegy 20 gazdasági csoport irányítja a teljes gazdaságot, és 7%-kal nő a GDP, egyrészt éves szinten, de azt is látni kell, hogy milyen típusú növekedésről van szó. Nem igazságos és tartós, nem fenntartható ez a növekedés. Az Európai Bizottság fontos lenne, hogy felhívja a figyelmet a problémákra, és elzárja a csapokat. Burmát, illetve Dél-Afrikát idézhetem példaként, mert ezek jelzik a szankciók hatékonyságát. Hogy ne a lakosságot sújtsák a szankciók, egyes személyekre, az ő vízumaikra kell korlátozni az intézkedéseket, illetve az európai országokban és bankszámlákon tartott vagyonuknak a zárolását lehet kilátásba helyezni, vagy akinek vér tapad a kezéhez, illetve aki meglopta a hazáját. Fontos lenne, hogy ne menekíthesse a bűnös úton szerzett javait, vagyonát külföldre. Tehát európai intézkedések keretében erről kellene szimbolikus jelleggel gondoskodni. És túl a szimbolizmuson is, hiszen a kambodzsai pokolra szállás cinkosa nem lehet az Európai Unió, illetve a nemzetközi közösség, amely a segítség és a támogatások révén eszközökkel rendelkezik. Tehát fontos, hogy ugyanazon párt, ugyanaz a család már több mint 30 éve bitorolja nálunk a hatalmat, ezen változtatni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm. A kambodzsai témáért felelős ö, szakértőnek, Verselden úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Mi is, bennünket is sokkolt az a tragikus hír, hogy Kemlé urat megöltek múlt, múlt vasárnap. Mi arra biztattuk a kambodzsai hatóságokat, hogy teljes körű és szavahihető módon feltárásra kerüljenek ennek a bűncselekménynek a részletei, és arra kértük a kambodzsai kormányt, hogy minden, minden szereplő biztonságáról gondoskodjon. Egy nagyon fontos szervezetről van szó. A az Európai Unió teljes egészében elkötelezett az ország gazdasági fellendítése érdekében, de nyilvánvalóan a jogállamiság és a, és a jogszabályok tiszteletben tartása ugyanennyire fontos, mint a gazdasági támogatás, és nyilvánvalóan mi is látjuk a problémákat, és súlyos aggodalomra ad okot. A NIDIS tanulmány alapján az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel sürgősséggel, és ahogy a NIDIS-ből ki ki is derült, szükség van arra, hogy a kormány és a nem kormányzati szervek viszonyát rendezzék ezzel a kérdéssel a Genfi Emberi Jogi Tanács is foglalkozott. Már szükség van arra, hogy az eszkaláció leálljon és arra kérjük az összes résztvevőt, hogy békés és konstruktív párbeszéd keretében oldják meg a problémákat. Ezzel párhuzamosan arra is rámutatunk, hogy nem szabad olyan nyelvezetet vagy olyan tetteket végrehajtani, használni, ami a párbeszéd eddigi gyümölcseit veszélybe sodorná. Az Európai Unió kész arra, hogy segítse Kambodzsát céljai elérése érdekében. Köszönöm. Auszovicses úr, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. szeretnék, szeretném üdvözölni az Szavrenzé urakat, akik részt vesznek a mai találkozónkon, és tudom, hogy egy nagyon fontos és sürgető ügyről van szó. A kambodzsai helyzet, ahogy most alakul, és ha megnézzük a trendeket, itt nem felfelé való útról van szó, hanem egy válságról. Egy rendkívül durva, elnyomó, emberi emberiesség elleni rezsimről van szó, sok millióan vesztették életüket, és a, ebből jövőt építeni nem egy könnyű feladat. Különösen, hogyha a miniszterelnök évtizedek óta irányítja az országot, és nem mutat szándékot vagy hajlandóságot a változásra. Ő továbbiában is hatalmon szeretne maradni, ameddig jónak látja, és ez nem a demokráciának jele. A demokrácia a demokráciának ellentmond a korrupció, az, az emberi jogok tiszteletben nem tartása, akkor a ellenzéki pártok elnyomása, és a miniszterelnök testőreit is elítélték, miután bántalmazták egy ellenzéki párt képviselőit, különös tekintettel a Kemlé féle gyilkosságra, ez a és azt mondják, hogy a gyilkos nem volt beszámítható, úgy, gond, úgy gondolom, hogy elérkeztünk arra az időre, hogy szükség van határozatok meghozatalára, el kell mondanunk az aggodalmainkat, lehetőleg minél több fórumon, minél több vitában, és föl kell vennünk a kapcsolatot a legmagasabb szintű képviseleten Kambodzsa vezetőségével és ez év június 9-én, és itt idézni szeretnék egy dokumentumból, arra kérjük az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy a jövőben az Euró- a Kambodzsának nyújtott anyagi támogatást a kambodzsai emberi jogi helyzettől tegyék függővé. Természetesen nem várok el senkitől azt, hogy itt most játékba kezdjen a kambodzsai hatalommal. Hogyha önök úgy gondolják, hogy hogy egy jó párbeszéd meg tud változtatni egy országban kialakult helyzetet, akkor bizonyítsák be. Én egyelőre nem látom ennek bizonyítékát. Én arra kérem önt, hogy hatékonyabb lépéseket tegyen az Európai Unió részéről, hiszen elveszítjük az arcunkat, mint Európai Unió. Egy olyan szervezet, amely nagyra értékeli az emberi jogokat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy elérkezett az idő arra, mint a legnagyobb adományozó szervezetnek, hogy sokkal kézzelfoghatóbb lépéseket tegyen a helyzet megoldása érdekében, vagy megváltoztatása érdekében. Elegendő bizony, bizonyíték áll a rendelkezésünkre, ismerjük a tényeket, föl kell tennem azt a kérdést, hogy hány meg, meggyilkolt ellenzéki képviselőre vagy ártatlan polgári személyre van szükség ahhoz, hogy végre a lépések, hogy végre lépéseket tegyünk. Minden, él, minden kioltott élet egyel több a szükségesnél és itt voltak éppen a kambodzsai kormány által végrehajtott bűncselekményekről van szó. Köszönöm szépen. Panzeri úr következik. Sono per Intanto grazie di essere qui. E... Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött hozzánk. Szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni, és egyetértek nagy részben azzal, ami előttem elhangzott Ausztevicsus kolléga előadásában. Két úton is kell haladnunk, két irányban, ugyanis gyakorlatilag fenntarthatatlan a helyzet. El kell érnünk hogy ezt a keményebb petíciót a kambodzsai rendszerrel, rezsimmel szemben tudjuk érvényesíteni. Mert egyetértek önnel abban, hogy hat havonta kiadunk egy állásfoglalást, de mi történik utána semmi. Ennél többre van szükségünk. Az Európai Bizottságot kellene felkérni arra, hogy Kambodzsával kapcsolatban, a Kambodzsával fennálló megállapodásunkban eh, plusz elemeket is vegyen be, plusz követeléseket. És ne csupán a gazdasági szempontot érvényesítsük, tehát teljesen egyértelműen ezt az emberi jogi vonalat kell érvényesítenünk, koherensebbnek kell lennünk azzal kapcsolatban, amit itt ma elmondunk, és amit aktívan meg is teszünk. Ezzel kapcsolatban. És az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság szerepét is szeretném kihangsúlyozni ebben. Egy kérdést is intéznék önhöz. Amikor az ASEAN országok üléseznek, és helyszínt választanak ehhez az üléshez, szerintem kívánatos lenne, hogy ha az Európai Unió komolyan elgondolkozhatna az emberi jogok jogsértés érvényesítéséről, annak érdekében, hogy ezeket a szempontokat is megfelelően tudják képviselni, annak érdekében, hogy az emberi jogi jogvédők később ne szenvedjenek el megtorlásokat önt a kambodzsai, az erőteljes kambodzsai nacionalizmus védelmezőjeként ismerik, és meg kell értenünk azt, hogy hogyan lehet ezt a teret megnyitni, tudván úgy, hogy más ország részéről ne érkezzenek diszkriminatív kritikák. Tehát egy picit más szemmel kell ezt nézni, annak érdekében, hogy racionálisabban közelítsük meg a helyzetet. Ennyit mondanék el. Köszönöm szépen, panzeri úr. Én nekem is lenne egy kérdésem önnek, illetve egy másik az Európai Bizottságnak, illetve az EKS-nek. Egyrészt szeretném tudni, l'élection, de, de scénario électoral Ebben a választási helyzetben, illetve ezt a forgatókönyvet figyelembe véve, hiszen önöket üldözik, nem dolgozhatnak szabadon a politika terén, nyomás alatt tartják önöket, zaklatják önöket. Tehát hogyan tudják előkészíteni a sikeres fellépésüket a választásokra és az EKS felé is hasonló kérdést szeretnék föltenni. 10 millió euró támogatásról van szó. És már tudjuk, hogy a legminimálisabb standardnak sem felelnek meg, hiszen az ellenzék vagy börtönben van, vagy elhagyta az országot. Néhány hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt öltek meg egy ellenzéki vezetőt. Tehát a kereskedelm könnyítéseken túl, a megállapodásokon túl most valóban 10 millió euróval támogatjuk Kambocsát a választási folyamatban, de ez számomra teljesen érthetetlen. Vagy önöknek van valami rejtegetni valójuk. Úgyhogy először is szeretném önt meghallgatni, hogyan tudnak dolgozni a politikában, és hogyan készülnek a választásokra. Nos, ez a negyedik alkalom, hogy számüzetésbe kényszerülök. Amint a vesztét érzi a kormány, különböző ügyeket kreál az ellenzéki vezetők körül. A választások előtt néhány nappal néhány héttel nemzetközi nyomást kezd el gyakorolni, és ennek az, az előnye, hogy feltűnővé teszi a visszáságokat. Angol stílusú a kambodzsai parlamentáris demokrácia. Az ellenzék vezetője az egyetlen érdemleges szereplő, aki megfogalmazhatja a kritikát a kormányjal, illetve a miniszterelnökkel szemben. Tehát nagyon könnyű tőle megszabadulni, illetve kiiktatni. És nyilván egy választást követően az ellenzék hiába győz, mit sem ér vezető nélkül. Tehát ezt figyelmeztetésként szerettem volna előre bocsátani. Ugyanakkor Kambodzsának nemzetközi legitimitása is legitimitásra is szüksége van, hiszen ez üzleti szempont, gazdasági érdek. És ezzel sok mindent el lehet érni. Nemzetközi legitimitás nélkül nem lehet pénzmosást folytatni, nem lehet bankokat, kaszinókat, illetve vesztegetési pénzeket felhasználni, nem lehet földterületeket kisajátítani. Tehát nagyon sokféle pénzmosási eszköz háttere szűnhet meg, hogyha megszűnik a nemzetközi legitimitás. Tehát, hogyha illegitimé válna a kambodzsai kormány, az nagyon sok pénzveszteséget okozna. Tehát, mivel a politika és a pénzvilága összefonódik a nemzetközi legitimitáson keresztül, tehát a kambodzsai kormány felé ezt az erőteljes üzenetet lehet közvetíteni. Elnök, köszönöm. Oui. Igen, tessék. Sorry, I'm not really used to this. Elnézést kérek, nem vagyok ehhez igazán hozzászokva. Nos, valóban az Európai Unió 10 milliót tett félre arra, hogy a választási reformot támogassa egy kétpárti nemzeti független választási bizottság keretében valósul meg, amely a legutóbbi választások előtt alakult párhuzamosan a párbeszéd ellenőrzésével, ami akkor valósult meg 2014-ben, tehát a 2013-as választások után egy évvel, és nagyon szorosan együttműködünk a Nemzeti Választási Bizottsággal, hogy megpróbáljuk a lehető legjobb támogatást adni a következő választásokra való előkészületek során. Természetesen a kormány is támogatja ezt a támogatást, és az ellenzék is nagyon pozitívan áll hozzá ehhez a támogatáshoz, ugyanis a támogatásnak a fő része a szavaz, szavazók regisztrációjára, ezt a szavazók regisztrációjára fordítják, sőt, a másik részt pedig a szavazók oktatására, felvilágosítására, ami nagyon fontos a következő választások fényében. Úgyhogy valóban fontos az, hogy a választási reform folyamatot támogassuk, ami garantálhatja a valódi demokratikus választási folyamatot. A helyhatósági választások 2017-ben lesznek, a parlamenti választások 2018-ban. Természetesen ezt a helyzetet rendszeresen monitorozzuk. Talán érdekes lehet a japánokkal együtt, akik szintén nagyon komolyan támogatják a következő választásokat. Rendszeres munkacsoportüléseket tartunk Phnom Penhben, annak érdekében, hogy az emberekkel találkozzunk, beszélgessünk, és javítsunk a helyzeten. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony. Van-e még kérdés? Ön szeretne még hozzászólni, lezárni ezt a beszélgetést? Egyetértek azzal, hogy a választók támogatása továbbiakban is szükséges, hiszen az egyetlen út a demokrácia békés bevezetése felé a választók támogatása és felvilágosítása Kambodzsában. Tehát nem szabad, hogy gyilkosságok, hogy erőszak kísérjék a választásokat. Például a legutóbbi kirívó szabálytalanságok dacára a legutóbbi választáson az ellenzék fej-fej mellett végzett a kormányon, a hatalmon lévőkkel. fontos lenne, hogy egy új összetételű kiegyensúlyozottabb választási bizottság működhessen, és a hatalmon lévő kormány megtörte a fejlődésnek az évét. A választási bizottság egyes tagjait is börtönbe vetette. Ilyen módon felborult az egyensúly. Tehát az Európai Unió és a bizottság konkrétan figyelmeztette Kambodzsát, hogy elak ezekkel a választási bizottságtól. Álljanak le a politikai erőszakgyakorlással. A jövőben is szükségünk van az európai támogatásra annak érdekében, hogy szabályosan lefolytathatók legyenek a választások, mert az elvi támogatás nem elegendő gyakorlati politikai segítségre van szükség, amíg meg nem valósulnak a céljaink. Igen, azt Tevicsos úr, talán egyetértünk abban, hogy az Európai Uniós támogatás a szavazók felvilágosítására fordítandó támogatásra valóban szükség van. Végül ugyanis egy nagyobb tudatosságot eredményezhet, és nagyobb demokráciát az ország számára. Azonban a 10 milliós, a, 10 millió, a 10 millión túl az Európai Unió más technikai projekteket is támogat, és nem tudom, hogy ez a szokásos módon folytatódhat-e. Ugyanis ha így folytatjuk, a kambodzsai miniszterelnök nagyon örült, és a választási eseményeken elmondta, hogy az Európai Unió nem fogja felszámolni, megszüntetni ezeket a támogatásokat. Erre nagyon büszke is volt. Ugyanis úgy tűnik, hogy a teljesítményüket ezáltal hozzá jóvá hagyjuk. Úgyhogy én az LKS-t arra szólítanám fel, hogy komolyan, részletesen vizsgálja meg azokat a projekteket, amelyeket feltételhez kell szabni, mégpedig nagyon egyértelmű feltételekhez, hogy a politikai hozzáállást megváltoztassák. Hogyha a miniszterelnök pártját támogatni akarjuk, hát ez szerintem nagyon helytelen nagyon rossz politikai tendencia. Ezt felül kell vizsgálnunk, és több feltételt kell megállapítanunk, és a finanszírozást te egyes technikai projektek esetében a megfelelő és nagyon határozott álláspont függvényében kell megállapítanunk. Pour parler franchement. Önnek igaza van, őszintén szólva. A hatalmon lévő párt és a miniszterelnök nem veszi komolyan az Európai Uniót. Feltételezi, hogy úgysem áll le a támogatás európai részről, mert ahhoz nem elég átütőek az európai intézmények. Sokat beszélnek, de keveset cselekednek. Tehát meg kéne mutatniuk a miniszterelnöknek, hogy komolyan gondolják, hogy valóban készek intézkedni is. Ne hagyják, hogy gúnytűzenek az Európai Bizottságban. Például a textil, illetve ruházati piac az export 80%-át képviseli. És több mint a fele az exportnak Kambodzsából európai piacra érkezik. Tehát a nagyvállalatok, illetve a <clears throat> felsővezetők nagyon sok pénzt keresnek ezen, és korrupt kapcsolatban állnak a miniszterelnökkel. Tehát, hogyha ezen a csatornán keresztül nyomást gyakorolnak, akkor nem a kis embereket sújtják, hanem a nagyfőnököket, akik a politikai kasszába csorgatják vissza a pénzeket. Tehát ezért nem szabad feltételek nélkül biztosítani a támogatást, azt hiszem érdemes ezen elgondolkodni. Elnök? Talán érdemes lenne cselekedni még a választások előtt e, értékűen hogy egy kicsit talán tisztábbak legyenek a választások, mint a legutóbbi körben. Talán ez jó ötlet lenne. Köszönöm szépen a tájékoztatást, köszönöm a munkát és a részvételt is. Ezzel akkor lezártuk ezt a napi rendi pontunkat. Szeretnék köszönetet mondani a kambodzsai delegációnak, akik eljöttek hozzánk, hogy támogassák meghívottunk szemrenzi jelenlétét. A helyzet és a kapcsolat nyilván változik, és az Európai Bizottság nyilván ezt nyomon fogja követni. Most akkor berekeztem az albizottság az albizottság ülését, ugyanis a 6 órára tervezett napirendi pontunk ez a következő ülése kerül úgyhogy köszönöm mindenkinek, ennyi lesz mára.